Bonjour, bonjour, messieurs, dames. pas très nombreux, mais... <laughs> Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Nem vagyunk túl sokan, de azért elkezdjük a munkát. 26-os napi rendi ponttal kezdünk. Elnézést, illetve egy pillanat, mindjárt megadom a szót. Porządek dzienny dzisiaj będzie nieco zmieniony. A mai napirend egy kicsit eltér a korábban meghirdetettől. Tegnap ebben megállapodtunk. Először a 26-os pontot fogjuk venni, a kiégett fűtőelemek és rádióaktív hulladékok kezelése. Ezt követően jön a 25-ös, GDP innen és túl, a haladás mérése változó világunkban és aztán a többi tétel nem változik. GMO-k a takarmányban való előfordulásának alacsony szintje. Mielőtt elkezdjük, Harms asszonynak adom meg a szót. Ja, Herr Vorsitzender, ich möchte... Elnök úr, szeretnék visszatérni az Ötinger úr, az Ötinger biztos úr által adott információkra a tegnapi bizottsági ülésen, és szeretnék kérdést feltenni a bizottság képviselőjének, ha itt van, illetőleg egy kérést is szeretnék az ő részére, illetőleg a bizottság elnöke felé, német sajtóban és főként a Spiegel magazinban olvasható az, hogy az Ötinger biztos információját követően a DAX súlyosan lezuhant, és Öttinger úr egyik szóvivője a nyilvánosságra for, nyilvánossághoz fordult, és közölte, hogy Öttinger biztos úr által adott értékelések csak média tájékoztatáson alapulnak. A dolog egy kicsit irritál engem. Szeretném megtudni, hogy Ötinger úr milyen kapcsolatban van az Euratommal, a, nemze a Nemzetközi Atomenergia in, ö, ö, ügynökséggel és a különféle nemzeti atom és nukleáris szervezetekkel, akik most a japán helyzetet értékeleit. Szeretnék most egy állásfoglalást kapni a szóvivő állásfoglalásáról Ötinger úr részéről, hiszen mert úgy gondolom, hogy ezek a kijelentések tegnap nem járultak hozzá a bizalom építéséhez. Köszönöm. Köszönöm. Mielőtt megadnám a szót másoknak, azt mondom önnek, hogy tegnap előtt én egy másik ülésen is részt vettem, ahol Ötinger úr ugyanezt mondta, ugyanilyen módon, ugyanezekkel a szavakkal. Nem tudom, hogy arra miért nem reagáltak a piacok. Széber úr. Köszönöm szépen a napirenddel kapcsolatban a Harms asszony által megnevezett pontokat én nem találtam meg, és természetesen ezek a napirendi pontok nagyon fontosak, és arra kérem az elnök urat, hogy tartsuk be a nap napi rendet, és Hams asszony által föltett kérdésekkel is természetesen foglalkozni kell, de nem hiszem, hogy itt a megfelelő képviselők a bizottság részéről jelen vannak, másodszorban pedig megállapodtunk egy napirendben ezzel a szakbizottsággal kapcsolatban, és azt javasolnám, hogy a napirend szerint menjünk végig, és alapjában mivel nem értek egyet ezzel a módosítással. Pródi úr. Akkor ezt majd a koordinátorokhoz továbbítjuk. Nos, ami Ötinger úr megjegyzéseit illeti, eh, ha később foglalkozunk ezzel, akkor majd később szívesen én is hozzászólok. No tak, tylko że Kolega Prodi rezygnuje ze swojego wystąpienia, natomiast zgłaszają się kolejni mówcy. To było... Pro, Prodi úr azt mondta, hogy nem most akar beszélni, nem akarok itt vitát, mások viszont még jelentkeztek. Harms asszony eh, tette egy nyilatkozatot, a koordinátorok ülésén majd megvitatjuk, most pedig akkor menjünk tovább. Menjünk tovább az első mai napirendi pontra, ez pedig a kiégett fűtőelemek és rádióaktív hulladékok kezelése, és Boc kollégának adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. A, az irányelv javaslat megteremti az EU jogi kereteit, a kiégett, az EU számára jogi kereteket a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok kezelésére 2000 a, követke, a jövőben, a jövőre nézve. Jelenleg van egy 2003-tól érvényes tanácsi rendelet, illetve van a 71 per 2009-es irányelv, amely a helyszínen történő radioaktív hulladék kezeléssel foglalkozik. Minden tagállamban keletkeznek ilyen hulladékok. A hosszú távú biztonság érdekében a radioaktív hulladékok tárolási helyeit biztonságosan kell meghatározni. A hulladék speciális jellege miatt külön óvintézkedéseket kell tenni a környezet és az emberi egészség védelme érdekében. A az elkülönítés és az izoláció az alapelv, és amennyiben van radioaktív veszély, akkor így kell lejárni, hosszú távon pedig szintén tárolási lehetőséget, módot kell találni. Tudományos adatok igazolják, hogy mély geológiai elhelyezés a megfelelő megoldás a végleges hosszú távú elhelyezésre. Sajnos a magas szinten radioaktív hulladék számára egyik tagállamban sem létezik ilyen mély föld alatti tárolóhely. 50 éve használunk atomenergiát, és nincsenek végleges elhelyezési helyek. A végső felelősség a tagállamoké. Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi generációk nem róhatnak elviselhetetlen terheket a jövendő generációkra, és ez a jelenlegi generációra ró felelősséget, eh, amely egyébként profitál az atomenergiából, illetve az orvosi felhasználásból. Ezek, mindezek elgondolások ellenére a legtöbb ország még nem hozta meg a legfontosabb döntéseit a kiégett fűtőelemek kezelésével kapcsolatban. A, egy nemzeti keret szükséges, eh, amely politikai kötelezettségvállalásokat is tartalmaz, és alkalmas arra, hogy a, az energetikai, orvosi eh, célú kiégett fűtőelemeket elhelyezzük. külön figyelmet kell szentelni arra, hogy hogy a jelenlegi európai jogalkotás módosításánál figyelembe vegyük a szakértők véleményét is. A, az atomenergia fenntartható használata, és akár tetszik nekünk, akár nem, az atomenergia jelenleg további alkalmazása eh, szükségesnek látszik, eh, és nem vezethet oda, hogy az újrafelhasználható anyagok radioaktív hulladékkal minősüljenek. A műszaki szakértők körében nemzetközi szinten igen elterjedt az a vélemény, hogy a geológiai elhelyezés a legelőnyösebb módszer a szilárd és szilárdított radioaktív hulladék eh, legveszélyesebb fajtáinak hosszú távú kezelésére. Ugyanakkor több éves kutatómunkára van szükség ahhoz, hogy megtervezzék és kialakítsák ezeket a tároló helyeket. E tekintetben fenn kell tartani és finanszírozni kell a kutatást és a műszaki fejlesztést. A radioaktív hulladékok kivitelére vonatkozó eddigi megállapodásokat tiltás helyett eseti alapon kell felülvizsgálni, ugyanis egyes speciális esetekben bizonyos tagállamok a kiégett fűtőelemeket újrafeldolgozásra nem uniós országba küldik, küldték, az újrafeldolgozás során keletkező visszamaradó hulladék pedig a fogadó országban marad. Hasonlóképpen az újrafeldolgozást végző tagállamok számára engedélyezni kell, hogy a visszamaradó hulladékot azokba az országokba szállítsák, ahol a fűtőelemek első alkalommal készültek. A tanácsi irányelvre irányuló javaslattervezet nem alkalmas a biztonsággal összefüggő kérdések szabályozására, és csak is radioaktív hulladék elhelyezésére szolgáló lerakókkal kapcsolatos biztonsági kérdéseket taglalhatja. Az előadó meggyőződése szerint a hulladék, radioaktív hulladék elhelyezésének kérdése aktuális égető és megoldásra váró feladata ez egy politikai kérdés, ez egy technikai kérdés, és a vita nem szabad, hogy a nukleáris energiának a jövőjéről szóljon pusztán. Otwieram dyskusję. Köszönjük, Poc úr. E, Most pedig kíván-e valaki ehhez a kérdéshez hozzászólni? Sì, grazie Presidente. Köszönöm, elnök úr. Amikor ilyen helyzettel állunk szemben, elkerülhetetlen, hogy arról is beszéljünk, hogy ezt a kérdést nem lehet úgy tárgyalni, hogy komolyan ne vennénk számításba egyes érveket, de vannak demagóg érvek is a lehető legtárgyilagosabban kell felfognunk feladatunkat. Az irányelv, amely a javaslat alapját képezi, azt célozza, hogy a harmonizált uniós kereteket teremtsen az elhasznált fűtő elemek tárolására a nemzetközi szabványoknak megfelelően, amelyek már is léteznek. A nukleáris fűtőanyagok tárolása főmenjáró fontosságú az Európai Unió számára. Az Euratom szerződés határozza meg ennek módozatait. Mindenképpen garantálni kell a környezet és az állampolgárok biztonságát, ennek abszolút prioritása van világos, átlátható és kényszerítő erejű európai szabványokra van szükség, amelyek a tárolás, a raktározás minden fázisát felölelik, arra kiterj, azokra kiterjednek, és amelyeknek európai kereteket kell alkotniuk, Európának ugyanis az egész láncolatra vonatkozó szabványokra van szüksége. A hulladékok tárolása ügyében, mert egyes országoknak vannak ugyan megállapodásaik az Európai Atomenergia Ügynökséggel, de átfogó uniós szabályozás nem létezik pillanatnyilag ebben a tárgyban. Tehát konkrét intézkedéseket kell hoznunk, amelyek a tagállamoknak lehetővé teszik, hogy nemzeti programokat fogadjanak el a használt fűtőelemek tárolására és a radioaktív hulladékok tárolására, a közös európai politikai <clears throat> iránymutatás alapján, amely regionális együttműködéseket is lehetővé tesz, de átlátható és biztos módon és ilyen megállapodásoknak garantálniuk kell magas biztonsági szabványok betartását, és meg kell felelniük mindannak, amit ebben a tárgyban a korábbi irányelvekben, illetve az Euratom szerződésben előirányoztak. Köszönöm. E Köszönjük, Bartolozzi úr. Most még Raspark asszony következik. Elnök úr, nem szeretném elismételni. Azokat, amiket Bocz úr már elmondott, illetve mások is, de egy hónappal ezelőtt Finnországban jártam, és ott meglátogattam egy atomerőművet, és elkezdtem gondolkozni azon, hogy miért akarjuk a föld alatt tárolni ezt a hulladékot, különös tekintettel arra, hogy ezek az anyagok még az eredeti energiatartalmuknak a felét megtartják. 30 évig vízbe kell tárolni őket, mielőtt el lehet őket ásni. Ez alatt a 30 év alatt iszonyatos mennyiségű energiát bocsátanak ki, és csak azt követően lehet egyáltalán beszélni arról, hogy a végső elhelyezés mi legyen. Nyilván a finnek egyébként nagyon alapos emberek, és eh, mindent jól csinálnak. Láttam, hogy hogyan ásnak nagy lyukakat, hogyan készítenek betonkapszulákat, amelyek megtartani képesek ezt a hulladékot, és biztos, hogy teljes biztonsággal járnak el. De azért az elképesztő, hogy ekkora mennyiségű energiát nem tudunk felhasználni, hanem tárolni kell. Nem lehetne akár orvosi felhasználásra ezeket alkalmazni? különös tekintettel arra, hogy 30 évig kell ilyen hatalmas golyókban tárolni ezeket a hulladékokat, fűtőelemeket, ami nem elég biztonságos. Tehát meg kéne vizsgálni, mire, lehet még ezt felhasználni, mert hatalmas mennyiségű energiát tartalmaz. Rosbach, pani Rebecca Harms, Grupa Zsidon. Harms asszony következik. Ja, <clears throat> guten Tag. Jó napot kívánok! Nagyon ö, komolyan szeretnék hozzászólni a szakbizottság üléséhez a napirend alapján, és elkezdtük ugyebár az, az Európai Bizottság javaslatainak a megvitatását, és azt tűnt fel nekem, hogy van egy nagy különbség az előző, az, az ezen irányelv előző javaslatára vonatkozó gondolatok vonatkozásában és a Palacio féle javaslattal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne ezeket a kiégett fűtőelemeket és radioaktív hulladékokat biztonságosan tárolni. Tehát itt a cél az volt, hogy egyáltalán mit csináljunk ezzel az atom hulladékkal, ezzel a sugarzó hulladékkal, egyáltalán szükség van-e itt további atomenergiára, energialétesítmények kiépítésére. Biztos vagyok abban, hogy először meg kell oldanunk a radioaktív hulladék tárolását, és ezt követően tudunk csak arról közösen gondolkodni, hogy egyáltalán mi legyen az atomenergia jövője, a jövő, atomenergia jövője, és ezzel foglalkozott az én frakcióm is, és azok a szakbizottságok, amelyek jelenleg ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak, nem foglalkoznak a svédországi nehézségekkel, illetőleg nem foglalkoznak egy létező németországú, németországi tárolóhelyben bekövetkezett haváriával, úgy gondolom, hogy többszörösen is meghívtak bennünket ennek a létesítménynek a meglátogatására a német szövetségi kormány is foglalkozik a kérdéssel, tehát meg kell látogatni ezt a haváriát, és egy nagyon komoly szakvéleménynek kell születnie, tehát mi történik olyan esetben, amikor egy, egy tárolóhelyen következik be havária. Jelenleg Németországban ezzel kapcsolatban kevés történik. Ami pedig az irányelvet illeti, szeretném először is elmondani, hogy a radioaktív hulladékok definíciója véleményünk szerint nem megfelelő ugyanis minden egyes tagállam számára szabadon eldönthető kérdés az, hogy kiégett fűtőelemeket szeretné a továbbiakban is használhatónak tartani, vagy kiégett fűtőelemeket, és ugye ez az atomhulladék legne, legveszélyesebb része, ezt valóban nukleáris hulladékként tekinti-e? és ezt követően lehet arról gondolkodni, hogy a harmadik országokba történő exporttal foglalkozzunk, hogyha ezt nem hulladékként definiáljuk, akkor ez az irányelv is megengedi, hogy ezeket a rendkívül veszélyes sugárzó hulladékokat, fűtőelemeket Oroszországba vagy más országokba, az Európai Unión kívüli országokba exportálhatják a saját frakcióm nevében szeretném a legfontosabb követelményünk, követelésünket elmondani ezzel az irányelvvel kapcsolatban. Mi azt szeretnénk, hogyha az irányelv minden típusú radioaktív hulladékot lefedne, és nem csak egy kis részét. Azt szeretnénk, hogy az urán kinyerésből származó hulladékokra is ugyanez vonatkozik, és bizonyos országokban korábbi és aktuális katonai tevékenységekből származtak ilyen hulladékok, és azt is nyomatékosan szeretnénk, hogy a kiégett fűtőelemeket is radioaktív hulladék kategóriájába sorolják. Azt akarjuk, hogy radioaktív eh, emissziók, amelyek folyamatosan a légkörbe kerülnek, például például a Le újra újrafeldolgozó üzemből Franciaországban, ezt is hulladékként tekintsék, ugyanis ellenőrzött és nem ellenőrzött emissziók a légkörbe mindenképpen egy úgymond egy könnyítést jelentenek az iparág részére, ugyanis ezek a hulladékok üzemeltetés során keletkeznek. Azt is akarjuk, hogy az alacsonyan sugárzó hulladékokat is lefedje ez a szabályozás, és legyen lehetőség a szabad mérésre az az alacsony sugárzású hulladékok esetében nagyon sok tagállamban szabadon lehet mérni ezeket a alacsony sugárzású hulladékokat, például betondarabokat lehet kis részekre felosztani, és ezeket mérési célokra használni. Tehát nem tudom, hogy ez mennyire kockázat vagy veszélyorientált módszer. Ezeket úgy gondolom, hogy olyan hulladékként kell kezelni, amelyek rendkívül veszélyesek, és most szeretnék az aktuális helyzetre utalni, hogy az irányelv foglalkozzon azzal, hogy milyen kockázatok vannak földrengés által veszélyeztetett területeken, tehát nem csak atomerőművek, hanem tárolók vonatkozásában is, hiszen Japánban mindjárt a földrengést követő első napon súlyos hűtési nehézségek merültek fel a tárolókban, a kezdeti tárolókban, és ugyanez vonatkozzon a végleges eh, tároló helyekre is. Ezekkel ismételten kellene gondolkodni, hiszen nagyon kemény tapasztalataink vannak. És amit az irányelvvel kapcsolatban szintén nem tartunk elégségesnek, hogy nem lehet egyértelműen felismerni azt, hogy a továbbiakban ki fog dönteni, és milyen terjedelemben kell konzultációkat folytatni szakértőkkel. Ezt az irányelv javaslat ugyan kimondja, hogy itt nagyon nyíltan kell ehhez a kérdéshez hozzáállni, de számunkra logikailag nem lekövethető. Számunkra az sem lekövethető logikailag, hogy a hulladék okozója a hogyan felel a teljes tárolási láncé, láncért, tehát a szennyező fizet elve alapján. Mi úgy gondoljuk, hogy ennek a szabályozásnak egy gyenge láncszeme, ez egy óriási kihívás, hogy ma arról gondoskodjunk, hogy a végtároláshoz szükséges anyagi eszközöket mondjuk majd 50 vagy 70 év múlva, amikor megkezdődik a végső tárolási időszak, hogy a megfelelő és elegendő pénzügyi eszközök majd rendelkezésre állnak. Ezek a legfontosabb pontok, amiket szeretnénk megnevezni. Ezt szerettük volna, mint ipari szakbizottság megnevezni, és igazán sajnálom, hogy nincs te átfogó párbeszéd itt az árnyék előadóval, és az előadó elegendő időt tervezett be erre, és ezért szükséges az, hogy ismételten részletesen elmondjuk az álláspontunkat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Hámsz asszony. Köszönöm ezt a rendkívül átfogó állásfoglalást, véleményt. Chris Davis van még a listámon, neki adom a szót az ALDE csoport nevében. A Verdi aztán Rovana Plump, és Bocurnak is adom meg a szót. Chris Davis. Köszönöm. Antonia Pavanova helyett vagyok most itt, és hát egyrészt adott nekem jegyzeteket, másrészt pedig azért a saját véleményemet is hozzá teszem ehhez önelégültek vagyunk ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. E, amíg nincs probléma, addig nem is foglalkozunk azzal, hogy lehet probléma. E, és aztán látjuk a japán eseményeket, valamint azt, hogy hogyan igazgatták ezeket az erőműveket, hogyan üzemeltették. Ezek egy része már 50 éve üzemel, és nem is aggódott senki komolyan. E, és ha erre visszagondolunk, akkor csak még szörnyebbnek látszik a helyzet. Egy újságban olvastam azokról a kis e, e, víztárolókról, ahol a fűtőelemeket hűtik, és az a japán cég, amely ezt a erőművet üzemelteti, úgy alakította át a technikai eljárását, hogy több fűtőelemet tett ezekbe a kis tavakba, mint amennyire eredetileg tervezve lettek. De a lényeg az, hogy ettől az iparáktól elvárnánk az átláthatóságot, a független ellenőrzést, és azt, hogy ne lehessen kereskedelmi titokra, üzleti titokra hivatkozni. A japán helyzet pedig még nem is biztos, hogy elérte a mélypontját. Ez az incidens mindenhol aláássa az iparágba vezetett, vetett bizalmat, mindenhol több átláthatóságra van szükség, ahol csak atomerőművet üzemeltetnek, vagy ilyen fűtőelemeket tárolnak. Ami a szállítást illeti. A saját hazámból kiindulva úgy gondolom, hogy a szállítása ezeknek a kiégett fűtőelemeknek az elmúlt 50 évben semmi problémát nem okozott. De az a gondolat, hogy Japánból tengeren keresztül szállítunk fűtőelemeket Nagy-Britanniába feldolgozásra, azt én mindig egy őrültségnek tartottam. A másik pedig az, hogy egy olyan területen vannak ezek az erőművek, ahol a szeizmikus aktivitás rendkívül jelentős. És aztán tengeren szállítják ezeket a, a fűtőelemeket. A hajók néha elsüllyednek. Ami pedig a hosszú távú tárolást illeti, igen, a mély geológiai föld alatti tárolás a legjobb kérdés. Ugyanakkor, ha betettük a mélybe, akkor utána elfelejtjük, vagy teszünk óvintézkedéseket, és később kinyerhetjük azt, hogyha valami miatt szükséges, mert a jövőben előfordulhat, hogy a tudósok megtalálják a módját annak, hogy biztonságossá lehet tenni az ilyen fűtőelemeket, tehát ne hagyjuk végleg a föld alatt, hogyha a következő generációk kitalálnak valami megoldást. Tehát nem szabad elfelejteni, miután elástuk őket. A kolléganőmnek van egy kérdése a bizottsághoz is. Vannak szerződések az Európai Unión belül kormányok és Oroszország között, például Bulgária és Oroszország között ezeket a szerződéseket, államközi szerződéseket felülvizsgálják-e, vagy a jelenlegi jogszabály és az, amit tervezünk, az csak az Európai Unióban kezelt hulladékra vonatkozik, vagy arra hulladékra is, amely itt keletkezik, de aztán átadjuk más országnak feldolgozásra. Dziękuję koledze Davisowi. Vittorio Pro. Köszönjük, Davis úr. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, élnünk kellene az alkalommal, hogy egy széleskörű vitát szervezzünk. Az atom a biztonsági védelem ügyében elég sok szép <clears throat> dolgot produkált már az Európai Unióban is, de ami ezt az ipari részt illeti, ez az ipari rész, annak volt alárendelve, hogy két ország van, amelyek élen járnak a nukleáris energia termelésében, és ez nem tette lehetővé, hogy európai szinten európai kezdeményezést indítsunk a nukleáris energia biztonsága ügyében. Ezt terheli eh, eh, mérlegünket, az ugyanis, hogy Franciaország és az Egyesült Királyság az Euratomban vezető szerepet vittek. A hulladékok kérdését úgy lehet és úgy kell az Európai Unió szintjén tárgyalni, hogy összehangolt kezdeményezést indítunk a tagállamok részéről, amelyek általánosságban nem igazán vannak abban a helyzetben, hogy válaszokat adjanak. Meg kell határozni, hogy mi is az Euro, Euratom, és hogy mi célra kívánjuk átalakítani az Euratomot. Köszönöm. Köszönöm szépen, Prodi úr, Rovana Plumnak adom meg a szót. Rom... Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok minél rövidebbre fogni a mondani valómat, hiszen nagyon sok fontos dolgot az előttem szóló kollégák már megemltettek Tehát én támogatom urat a tervezetével kapcsolatban. Ez egy rendkívül aktuális kérdés, nem csak azért, ami Japánban történik napjainkban, hanem azért is, mert energia infrastruktúráról beszélünk Európában 2020 előtt és 2020 után. Na most szigorúan erről, ennek az irányelvnek a irányáráról beszélni és az álláspontunkról beszélni. Szeretnék én a hulladék gazdálkodással foglalkozni, ez egy rendkívül fontos kérdés, és itt szeretném azt aláhúzni, hogy ne csak a menedzsmentet úgy értékeljük, mint a kezelés, tárolás, szállítást, hanem nagyon fontos ezeknek a tevékenységeknek az ellenőrzése, nyomon követése, utókövetése, is nagyon fontos a tároló létesítmények esetében. Én teljes egészében egyet értek azzal, hogy a felelősség a tagállamokat terheli, de úgy gondolom, hogy szükség van regionális együttműködésre is, és szükség van koordinációra is az európai szinten, ugyanis sokszor előfordul az, hogy a tagállamok nem tudják egyedül megoldani ezeket a problémákat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Richard Széber. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudom, hogy a tagállamok saját maguk akarják kiválasztani a általuk használt energiahordozókat, de itt arról van szó, hogy szükség van a legmagasabb minőségi és technikai standardok alkalmazására és vannak olyan tagállamok, amelyek eltekintenek a nukleáris energia használatától, de viszont a szomszédságukban olyan országok vannak, ahol használják ezeket az energiahordozókat, és nyilvánvalóan szükség van egységes minőségi és technikai normákra alkalmára. Az irányelv ebbe az irányba akar haladni, de még hosszú út áll előttünk nem szabad visszaretennünk kompetencia kérdések megvitatásáról, hanem aktív módon kell viszonyulnunk a kérdéshez, különösen ami Japánt illeti ennek alapján, tehát főként amikor a tárolókról és azoknak a kezeléséről beszélünk. Na most, amikor a valódi költségekről beszélünk, tudjuk azt, hogy mennyibe kerülnek ezek a hosszú távú tárolók hosszú távon merülnek fel jelentős költségtételek, és hosszú távon természetesen bizonytalanság merülhet fel abban kapcsolatban, hogy mi lesz majd 40-50-60 év múlva, hiszen ilyen felezési időkkel kell számolnunk magas radioaktivitású hulladék esetében. Ezeket a költségeket valóban biztosítani kell, és az atomenergiaipar által megtermelt haszonból is fedezni kell ezeket a költségeket. Tehát ez egy kritikus kérdés, ezeket az energiahordozókat fel kell tudnunk megfelelően használni. szükségünk van az igazságra, az ismeretekre, hogy hosszú távon biztonságosan tudjuk kezelni ezt az energiahordozót. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Szébert úrnak, és és most a bizottság képviselőjének adom meg a szót. Két képviselőnk van, Volgan Kilden és Krisztina Necseva. Sajnos nem látom őket. Wolfgang Hilde úr itt van. Önnek megadom a szót. Jó reggelt kívánok, és köszönöm szépen azt a számos megjegyzést és az általános támogatást a javaslatunkhoz. Ezt nagyra értékeljük, és azt tudom mondani, hogy javaslatunkat széleskörű körű konzultációk előzték meg, tehát megpróbáltuk az összes szempontot óvatosan és körültekintően figyelembe venni. Ezen túlmenően arra kísérletet tettünk, hogy a már létező Európai Uniós jogalkotást is, jogi szabályokat is figyelembe vegyük, és természetesen a itt említett uránium hulladék is ezekbe a kérdésekbe tartozik. Most, ami a a végső tárolóhelyek biztonságát illeti és más tevékenységek biztosítását illeti az irányelv rendkívül szigorúan megköveteli a biztonságot, ilyen módon igyekszik lefedni az összes kockázati szenáriót, még a valószínűtlen szenáriókat is, amelyek befolyásolhatják a tevékenységeket és a létesítményeket, és így a kondíció sine qua non alapján szeretnénk kiválasztani azt a geológiai helyet, ahol ezeket a tárolókat létrehozni, és nem választunk olyanokat, ahol ahol nem lehet hosszú távon garantálni az ellenőrzést. Nagyon fontos, hogy megfelelően lehessen demonstrálni a biztonságot, és azért is keményen harcolunk, hogy megmaradjon ez a szempont. Hogyha beszélünk az örök, az, az örökségünkről, és sajnos vannak szomorú esetek a nem megfelelő hulladék tárolásról, úgy gondolom, hogy ezt előzőleg meg kell vizsgálni, még mielőtt kijelölünk tárolóhelyeket, annak érdekében, hogy minimalizálni tudjuk a kockázatokat. A kockázatokat sosem lehet kizárni, de minimalizálni lehet. És így döntük el azt, hogy hol tárolunk föld fölött vagy föld alatt, hogyan lehet biztosítani az emberi ellenőrzést és nyomon követést, illetve gondolkodhatunk arról, hogy hogyan lehet ezeket az anyagokat tovább használni, vagy adott esetben hosszú távon föld fölötti tárolókban tárolni, hosszú távon, Gondolom, hogy az idő múlásával az ismereteink is változnak, de a politikai stabilitásra is szükség van a biztonság garantálása érdekében a tagállamoknak fel kell állítaniuk saját tevékenységi tervüket, eljárásaikat, hogy mit csináljanak ezekkel a hulladékokkal, és mit csináljanak egy veszélyhelyzet esetén. Na most, ami a katonai eredetű hulladékot illeti, ezzel kapcsolatban jelentős szimpátiáink vannak. Sajnos a bizottság két bírósági ügyet is elvesztett ezzel kapcsolatban, tehát ebből a szempontból idáig nem voltunk túlzottan sikeresek. Ez egy olyan téma, és én ez, ez személyes véleményem is, hogy foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, és a tagállamoknak ezzel kapcsolatban is felelősségük van tehát széles körű konzultációkat folytattunk, ahogy mondtam, és megpróbált tudtuk a legjobb gyakorlatot beemelni a saját javaslatunkba. Gratulációkat kaptunk a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség részéről. Ők is nagyon jónak tartották a javaslatot, és nem gondolták, hogy ilyen messzire fogunk eljutni vele, különösen ami az export tilalmat illeti. Ez egy nagyon fontos kérdés az exporttilalom a tárolás szempontjából. Ez is egy nagyon kemény javaslat, és nem könnyű egy ilyen javaslatot megvédeni ebben a speciális helyzetben, ebben a nagyon szerencsétlen helyzetben Japánban egyetértünk az előadóval és a többiekkel, akik ezt elmondták, hogy nem szabad összekeverni a hulladék gazdálkodást és az energia használat, jövőbeni használatát, mert függetlenül attól, hogy mi lesz a közeljövőben a döntés a nukleáris energiával kapcsolatban, a hulladékkal foglalkozni kell, arról gondoskodni kell, tehát abszolút módon úgy gondolom, hogy nagyon szomorú lenne, hogyha ezt a két témát összekevernénk éppen ezen szerencsétlen események következtében. Demonstrálnunk kell a biztonságot. Még egyszer köszönöm szépen az összes erőfeszítést, várjuk a további hozzájárulást és együttműködést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönetet mondok a bizottság képviselőinek, Hilde úrnak, és Poc úrnak adnám meg a szót újra. Köszönöm, csak szeretném megköszönni a kollégáknak nagyon hasznos megjegyzéseket. Egyetértek Rosbach asszonynal, Többet kell gondolkoznunk az újrafelhasználáson, és nem szabadna mindent hulladéknek tekinteni. Érdekes gondolatokat fogalmazott meg Harms asszony is, aki azt mondta, hogy nagyon komoly, széleskörű tárgyalásokra van szükség, és én azt remélem, hogy ő is komolyan gondolta, meg a többi kollégák is, és elfogadják majd a meghívásaimat, amikor erről az anyagról beszélünk. Ez csak egy első lépés, és a jövőben még majd ki kell dolgozni a részleteket. Az elővigyázatossági elvet kell alkalmazni, és bizonyos kérdésekre a választ meg kell találni, mielőtt új hulladék kategóriákat hozunk létre, remélhetőleg mindenhez hozzájárul az itt ma elhangzott vita is. Köszönöm, most pedig a következő napi rend következik. Ó, oh, igen, módosító indítványok. A módosítók benyújtásának határideje március 21-e, 12 óra. Júniusi plenárisra tervezzük ezt a, az anyagot. Április 12-én lesz eh, a szavazás az MB-ben, május 26-án az ITRE-ben. Következő napirendi pontunk Anna Rosbach jelentése a GDP-n innen és túl a haladás mérése változó világunkban, és most meg is adom a szót Rosbach asszonynak. Köszönöm. Megpróbálok majd röviden fogalmazni. Először is köszönöm az összes árnyék előadónak a kreativitását, a rugalmasságát és a nagyszerű ötleteiket, és eh, Tina Rüdigernek is megköszönöm, aki a titkárság részéről egyeztette és összeszedte ezeket a gondolatokat, és ebből elkészítette egy eh, dokumentumot, amit remélhetőleg mindannyian támogatni fogunk. Megpróbáltuk elkerülni a vitatható megállapításokat, és tiszta, mérhető indikátorokat kívántunk létrehozni. Remélem azt is, hogy ezt az anyagot hamarosan elfogadhatjuk, és eh, tényleg eh, javítani tudjuk a polgárok életét is ezáltal. Hallottunk új ötleteket, innovatív és pozitív gondolatokat, remélhetőleg a bizottság is majd meg tud fogalmazni ilyeneket, amikor mi elfogadtuk ezt az anyagot. Nem volt könnyű ez a munka, másodszorra futunk neki, de mégis reménykedem, mert látom, hogy mindenki megpróbál komolyan foglalkozni ezzel a témával, és egy sor nagy nemzetközi szervezet, illetve vállalat is most már elkezdett komolyan gondolkozni erről a témáról. Megint csak hangsúlyozom, hogy ez az EU és a polgáraink számára is egy nagyon fontos téma. Meg, most pedig szívesen meghallgatom a kollégák, mit gondolnak erről. Teraz Przekażę mm, głos... Köszönöm, most pedig megadom a szót Schnellhardt úrnak, aztán Pródi úr, és Beli asszony. Kollega Schnellhardt. Először Schnellhardt úr. Gut, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Mis uraim, a előadó elmondta, hogy ez a második neki futás és tudjuk, hogy az első megala- nekifutás nem volt sikeres, mert ebben a házban úgy gondolták néhányan, hogy ez túl sok, mások úgy gondolták, hogy ez túl kevés, és ezért kellett átdolgozni az egész témát. De ez ki, kimutatta azt is, hogy mennyire eltérően gondolkodunk ezekről a kérdésekről és akkor most az előadó asszony egy új nekifutásra szedi magát össze, hogy egy egységes álláspontra, vagy legalábbis többségre tudjon jutni. Hát először is ez gratulálni szeretnék. Tehát amit most itt benyújtottak elénk, úgy látom, hogy itt észszerűséget lehet látni, itt nem csak az erőszakos hozzáállást lehet látni, én Rosbach asszony javaslatát elfogadhatónak tartom, bár bizonyos változtatásoknak látok helyet, de úgy gondolom, hogy ez mindenképpen fontos számunkra, mégis azért fontos, mert itt a GDP áll a központban. Tudom, hogy számos oka van azért, hogy a kérdéssel tovább foglalkozzunk. Ez egy nagyon jó kiindulás, és nagyon sok olyan téma van, amit a GDP esetében nem mérünk, de hogyha a GDP-t alapkőként tekintjük, akkor azt is fel kell ismernünk, hogyha magas a GDP, akkor van lehetőségem, hogy finanszírozzam az egészségügyi rendszert, csökkentsem a munkanélküliséget, és egyéb célokat megvalósuljak tehát a GDP-t egyszerűen nem lehet háttérbe szorítani, és azt mondani, hogy akkor más, más dolgot szám, számítunk. Ez Európában óriási jelentőséggel bír, és nyilvánvalóan eleinte bizonyos problémákat is okoz úgy gondolom, hogy itt én egy úgynevezett lágy átmenetet, puha átmenetet szeretnék, aminek a középpontjában a GDP áll, a többi dolgot is úgy gondolom, hogy támogathatjuk, mert fontosak, és így nyilvánvalóan szót tudunk érteni egymással. Tehát kérem a saját kollégáimat és a bizottság többi kollégáját is, hogy haladjunk közösen ezen az úton. Szeretném, hogyha itt valamit el tudnánk fogadni, mert fontos, és a bizottság javaslatát nyilván tovább kell javítani, és ehhez szeretnénk mi objektív módon hozzájárulni. Ezért kell itt nekünk majd olyas valamit elfogadni, ami Európa hasznára válik, a mi hasznunkra válik. A túl sok bürokrácia nem segít rajtunk. Én magam is ismerem az üzleti környezetet, nem, nem jó nekünk a túl sok bürokrácia. Köszönöm. Köszönöm szépen, Horst. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Rosbach asszonynak a fontos és szertágazó munkáért, amit elvégzett, és szeretném a vitát újra kezdeni. Fontos vitáról van szó. Nem tudjuk a vitát a következő napokban eldönteni. Fokozatosan kell előre haladnunk. Fokról fokra. Ami engem érdekel az, hogy ilyen módon olyan kutatásba fogjunk, amely a fenntarthatóság megállapítását célozza úgy vélem. Ki kell szélesíteni a növekedés fogalmát, a fejlődés fogalmát, amely sokkal általánosabb annál, mint ahogyan mi mostanáig felfogtuk, és amelynek része a kulturális elem, a kulturális összetevő is. Ez időbe fog telni, de érdekes és főben járó számomra az, hogy legalább kezdjük el a vitát próbáljuk meg elmélyíteni a témát. Mert <clears throat> csak így tehetünk fel kérdéseket együttélésünk alapjairól. Természetesen a kifejezésre jutott fenntartások figyelembevételével egy gondolkodásmódot tudhatunk elindítani a munkában. Hosszú lesz, de mindannyian <clears throat> el fogjuk tudni végezni, ezt mindannyiunknak kell elvégeznünk, mert a fenntartatóság, a társadalmaink fenntartatósága mindannyiunk számára rendkívül fontos. Köszönöm Rosbach asszonynak, hogy elvégezte ezt a munkát, és természetesen mindannyian részt akarunk venni ebben a munkában. Köszönöm figyelmüket! koleżanka Sandrine Bellier. Köszönöm szépen, Vittoria Sandrin Bellinnek adom meg a szót. Köszönetet mondok kollégáimnak és Rozbak asszonynak is. A második kísérlet folytán valószínűleg sikerülni fog az egyensúlyt megtalálni. Lehet, hogy ez a környezetvédők számára nem elég ambiciózus, mások túlforradalminak fogják találni, ugyanakkor azt hiszem, hogy mégiscsak sikerült egyetértésre jutnunk abban a tárgyban, hogy már a mai napon és a jövőben folytatólagosan más fe, ö, eszközöket is kell találnunk, szükséges eszközöket a haladás érdekében, és a rendelkezésre álló forrásokat is jobban meg kell vizsgálnunk. A fő eszköz amely politikai iránytőként szolgálhat számunkra, az maga a GDP, de nem elégséges. Ez a fő eszköz nem fejezi ki előképpen társadalmaink valóságos életét, és ö, szociális és környezeti mutatók hiányában közép és hosszú távon csak súlyosbodás következhet be, és szociális és kulturális és természeti örökségünket nem tudjuk megfelelően védeni. A környezetvédők számára, a környezetvédő csoportok számára a GDP-t, mint mutatót fokozatosan felül kell majd vizsgálni. Nem, mint fő politikai célt kell a jövőben kitűznünk, jelentős munkát kell végeznünk annak érdekében, hogy más mutatókat, más jelzőszámokat is bevonjunk az előrehalad, államaink előrehaladása, gazdagodása mutatójaként, fejlődése és változása mutatójaként. Annyit szeretnék elmondani, hogy a környezetvédők támogatni fogják a GDP-ről szóló jelentést, GDP Ninen és Túl címmel, de ez csak kiinduló pont számunkra, a ambícióink ezen terjednek, újabb eszközöket kell kimunkálnunk, és támogatni fogjuk a maga eredeti, nem módosított formájában. Köszönöm szépen Beliárd asszonynak. Karin Kadenbachnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, csatlakozni tudok az előttem szóló két kollégához. A japán események tükrében nem tudunk eltekinteni erről a kérdésről. Jelenleg kevés dolog van a kezünkben. A lakosság és a gazdaság is várakozik most, mikor indulhat el az újjáépítés, a romok eltakarítása, a pozitív gazdasági növekedés nem feltétlenül jelenti az életminőség javulását. Éppen ezért a jövőben, ahogy ezt erre Pródi kolléga is emlegette, hogy a, hogy a növekedésnek fenntartható növekedésnek kell lennie, ezért a növekedés önmagában nem kizárólagos kritérium. Tehát mi itt nem vagyunk a filozófusok klubja, hanem úgy gondolom, hogy el kell közösen gondolkodnunk a növekedésről, hogy mennyire a legmagasabb prioritást élvezi ez a növekedés, mennyire fizethető meg ennek minden ára és költsége. A gazdaságainkat annak alapján dönthetjük el, hogy mennyire élnek jól az emberek, és az ennek, ennek egyik fontos szempontja, az emberek mennyi ideig tudnak jó egészségben élni. De hogyha vesszük a japán földrengés példáját, ez, hát ez is nagyon messzire mutat a GDP jövőjével kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Karin Kriszta Klásznak adom meg a szót. közvetlenül tudok kapcsolódni, és további kérdéseket is fel tudnék tenni eh, a japáni eseményekkel kapcsolatban és ez hogyan változtatja meg a saját elképzelésünket az életminőséggel kapcsolatban. Ez az egész dolog egy ilyen folyamatosan változik, a dolgokat egészen másképpen értékeljük, ahogy korábban. Éppen ezért van szükség egy új kiindulási pont, amit az előttem szóló gyorsan elmondott. A GDP alapja nem módosítható, hanem ezt egy általános állandó nagyságrendként kell használni reagálni, és ezekre kell építeni a további követeléseiket, de föl kell tennünk ezzel kapcsolatban a kérdéseket. Itt kell figyelemmel lennünk a, a végrehajthatósággal kapcsolatbani tanulmányokra, ezért tenném fel a kérdést a bizottság részére, hogy, min, hogy mindent lehet-e mérni, indexálni a munk- mutatókkal kapcsolatban, a 3, 4, 5, 6-os ponttal kapcsolatban láttunk itt új mutatókat, amelyek véleményem szerint nem teljesen állandóak, hanem véleményem szerint, ahogy változnak az értékeink, ezek is folyamatosan, rugalmasan változnak. Érdekelne, hogy a bizottság mit gondol itt a megvalósíthatósággal kapcsolatban, hogy ez megvalósítható-e a rendelkezésre álló adatok alapján, vagy esetleg további adatokat kellene a tagállamoknak biztostaniuk Tehát elég sok kérdésem lenne még ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kriszta. Salvatore Daterellának adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Drámai módon változik a helyzet, és jogos, hogy megváltoztassuk a mérés módszereit és eszközeit is. Gratulálok tehát a jelentéstevőnek, hogy újra átdolgozta ezt a jelentést, nehéz feladata volt, jelentős, innovatív erőt kellett működtetnie ebben a változó világban, és úgy gondolom, hogy a parlamentben még továbbra is vitatkozni fogunk erről a kérdésről, még a jelentés elfogadása után is, mert ez az összes politikai képviselőcsoportot közelről érdekli, sőt, meghallgatásokat is érdemes lesz szerveznünk erről a kérdésről, hogy kibővítessük a vitát, és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 Ah, eh, tak, Horst, proszę. Ich habe nur noch mal eine... Köszönöm szépen, Horst. Még egy kérdés a bizottság felé. Emletette ugyebár a vagyoni értékek elosztását. Tehát, hogyha látjuk azt, hogy a vagyoni értékeket nem igazságosan osztják el, akkor hogyan gondol el egy európai szabályozást, ami ezt esetleg javítani tudná, kiigazítani tudná? Köszönöm. Köszönöm szépen ezt az utólagos kérdést. Jelenleg nem szeretném azt tovább pontosítani, hogy a bizottság hogyan foglalkozik a vagyonértékek elosztásával. Itt egyelőre csak arról van szó, hogy a különféle életfeltételekbe, a különféle lakossági csoportok között ezek a vagyonértékek hogyan osztódnak meg. A, ha ha és egyáltalán milyen módon van lehetőség ezeknek a változtatására, és hogyha a rendelkezésre álló, áll a megfelelő információ, az információ alapján történhet meg a változtatás. Úgy gondolom ez a lényeg jelenleg. Köszönöm szépen, és most esetleg az Anna Rosberg előadóként szeretne hozzászólni? megadom a szót önnek. Köszönöm szépen, elnök úr, valóban szeretnék egy záró megjegyzést tenni. Mindenesetre először is köszönetet szeretnék mondani mindenkinek a konstruktív hozzáállásért és véleményekért. Ahogy Schnellhardt úr is tudja, én sosem gondoltam azt, hogy a GDP háttérbe kéne szól, szorítani. Ez egy kiegészítő intézkedés, nem akarunk semmit sem kizárni. Gondolok itt különösen például az energiagazdálkodással kapcsolatos adatokra. Nem hiszem, hogy csupán csak egyetlen egy mérőszámot, mérőegységet kellene használnunk, ugyanúgy, mint az energiánál tudom, hogy nem tudunk egy energiahordozóval túlélni, szükség van diverzifikációra, ez azt jelenti, hogy mi, lehetőleg minél több szempontot vegyünk figyelembe a mérésnél. Nem hiszem, hogy valaha is elérünk egy definitív mérőszámig hiszen mint elhangzott, a világ folyamatosan változik, éppen ezért a mérési számoknak, mérési módszereknek is folyamatosan változniuk kell. Egyre több és újabb mérőeszközre, egységre van szükségünk. Ez mindnyájunk számára nagyon fontos, nem csak itt Európában, de világ más részeinek is ez egy olyan módszer kérdés, amivel nagyon szorosan majd még foglalkozni fogunk más partnerekkel együtt. Ebben a szenárióban ki cserélhetjük az elképzeléseinket, tapasztalatainkat, mit, miről gondoljuk azt, hogy mindenki számára egyformán hasznos és előnyös lehet. Ezért egyetértek a kollégákkal. Ez egy fenntarthatósági kérdés, a társadalmak folyamatosan változnak, fejlődnek. Szükség van arra, hogy meghallgatásokat tartsunk, megtudjuk azt, hogy mi, mint társadalom, milyen irányba haladunk, hogyan tudjuk az igazságosság értékét fenntartani a fejlődésbe. Éppen ezért nagy érdeklődéssel várom a vitát, annak érdekében, hogy ezt a dokumentumot egy nagyon jó kiindulási pontna, ponttá tudjuk tenni a jövőre nézve. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, Rosszbak asszony. Mielőtt áttérünk a következő napi rendi pontra. Mondanám, hogy március 21 12 óra a benyújtási határidő, és április 19-én szavazunk itt az MV-ben, a plenárisra pedig júniusba kerül ez a kérdés. Most pedig jön a 27-es napi rendi pont. GMO-k a takarmányban való előfordulásának alacsony szintje. E, a bizottság részéről hallgatunk meg egy előadást, és meg is adom a szót Erik Pudelé igazgatónak. Köszönöm, elnök úr. Először is főigazgató nő, mert Tesztori asszony szeretném kimenteni. Egész éjjel egy klónozással kapcsolatos egyeztető megbeszélésen vettünk részt a GMO-kkal kapcsolatban, amelyeket a parlament szervez, úgyhogy nem tudott itt lenni ma reggel szeretnék köszönetet mondani az ENVI bizottságnak, Környezetvédelmi Bizottságnak, hogy napirendjére tűzte ezt a javaslatot, amelyet minősített többséggel szavaltak meg a az élelmiszerlánccal kapcsolatos bizottság február 22-i ülésén, és miután három hónapot adtak, hogy a véleményüket kifejtsék, ezen belül vagyunk. A múltban teljes nulla toleranciát tanúsítottunk a GMO-kat tartalmazó élelmiszerek behozatalára vonatkozóan. Ez az Európai Bizottság döntése volt. Ez a zéró tolerancia bizonyos problémákat vetett föl, mert a tagállamoknak nem volt, nem álltak rendelkezésükre ugyanazok a diagnosztikai módszerek, úgyhogy bizonyos bizonytalanságok merültek fel a közreműködők részéről, Úgyhogy e, ez egyszerű el volt, de technikailag nem bizonyult egyszerűnek ennek a végrehajtása, valóra váltása. Problémák merültek föl, mert gmo GMO-kat tartalmazó gabona termék, tiltott GMO-kat tartalmazó gabona érkezett, és egész hajókat kellett visszafordítanunk emiatt. A tagállamok kérésére a bizottság, az Európai Bizottság hozott egy döntést, amely itt van önök előtt, amelynek célja az ellenőrzések harmonizálása. Különösképpen az importból származó élelmiszertermékek vonatkozásában takarmányban való előfordulásra, tehát bizonyos mintavételezést és tesztvizsgálatokat irányoz elő. Meghatározza, a legkisebb GMO szintet, amelyet ki lehet mutatni. Az alkalmazott reliable, vagyis megbízható módszer szerint ezt ugye nem vitathatják az exportőrök, például az Észak-Amerikából vagy Dél-Amerikából érkező termények e- esetében. Ez fontos, mert nagyon sok vita volt, nagyon sokszor kétségbe mondták a mi döntésünket. Voltak gabonaszállító hajók, amelyek terményeivel kapcsolatban az analitikus nulla szinthez közeli eredményt értek el, és véget nem érő viták kezdődtek a szakértők, az exportáló ország és az importáló tagállamok szakértői között. Úgyhogy Úgyhogy ezt a technikai nulla szintet határoztuk meg 0,1%-ban, amely ö, ö, minden nemű garanciát biztosít a megbízhatóság és a kimutathatóság szempontjából. Ez a legeslegalacsonyabb szint, amit el lehet érni a legjobb módszer elérésével, alkalmazásával, amelyet függelékben találnak. Ezt uniós GMO referencialaboratóriumunk is ellenőrizte és jóváhagyta, a 0,1-es szint a legalacsonyabb, hogyha ezt kimutatják, már nem vitatható harmadik személyek, illetve szervezetek által. A javaslat három feltételtől függ. Először is azt kell hozzá, hogy a GMO engedélyezett legyen a harmadik országban, engedélyezve legyen az exportáló országban, tehát tudományos kiértékelés tárgyát kellett, hogy képezze az adott harmadik országban. A második feltétel az, hogy a mi élelmiszerbiztonsági ügynökségünk, vagyis az EFSA ellenőrizte légyen, számos értékelést, tesztet végzett el a mi ügynökségünk ebben az ügyben, illetve ezt a GMO-t a múltban már engedélyezték az Európai Unióban. A harmadik feltétel, most érek rá, az, hogy az EFSA jelzi nekünk, hogy ezen 0,1 szintű él GMO maradványok nem károsak az emberek, az állatok és a egészségére és a környezetre. Ennek a három feltételnek kell együttesen teljesülnie, tehát nem kitöltetlen csekket kapnak az importőrök vagy az exportőrök a GMO-kra, hanem egyes meghatározott GMO-kra, amelyeket az ügynökségünk éppen most elemez. Szeretnék emlékeztetni néhány számadatra. Az Európai Unióba 33 millió tonna szóját hozunk be átlagban évente, és 4 millió tonnát kukoricából, na, részint, nagy nagyrészt Argentinából, Brazíliából és az Egyesült Államokból. És ezen termékek csak nem teljes egészükben állati táplálkozást szolgálják, az állati táplá, táplálékot, állati takarmányozást szolgálják. Egyes termékek kis részben, például a kukorica emberi fogyasztásra is szolgálnak, de ez csak igen kis részt tesz ki. A célja a javaslatnak, amelyet tettünk, az, hogy az uniós importőrök számára lehetővé váljék, azoknak, akiknek állati táplálkozásra, állati tápláléknak szójára és kukoricára van szükségük, tehát szárnyasok és marha féléknek a táplálására, takarmányozására. Világos, pontos minősítés álljon rendelkezésre a harmadik exporter országok részéről, bizonyos műszaki keretek, hogy egész hajókat kelljen megint csak a határól visszafordítani, ahogyan ez a múltban megtörtént, nem egyszer. Pozitív eredmény esetén. Tehát ezt az analitikus zérót, vagyis a 0,1%-os GMO tartalmat figyelemben tartsák. Ez a legalacsonyabb kimutathatósági szint, ezt szeretném ismételni, ellenvizsgálat keretében, ellenszak, szakértői ellen, ellenvizsgálat keretében nem lehet kétségbe vonni. Az állandó bizottság február 22-én elfogadta, és március 14-én átadtuk a parlamentnek és a tanácsnak ezen eljárás keretében ezen ugye három hónapos határidő keretében, amelyet önök a véleményezésre adtak, tehát ennyi elnök úr a rövid ismertetése ennek a kérdésnek, illetve hogy hogy áll a kérdés. Köszönöm, igazgató úr, és akkor vitát nyitunk. Vannak-e kérdések? a bizottság képviselőjéhez. Minden világos volt, úgy látszik. Akkor nagyon köszönjük ezt az ismertetést. És az időpont a kifogások benyújtására 2011. március 30-12 óra, Köszönöm. Dölé úrnak ezt az ismertetést, és akkor most áttérünk a következő pontra, ami a programunkban szerepel. A 2020 kapszal kapcsolatos, tehát a kap jövője 2020-ig az élelmezési természetes erőforrásokat érintő és a területi hívások kezelése. Karin Kádenbach a raportőr. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kolléganők és kedves kollégák! A kap reformjával kapcsolatban nagyon sok minden elhangzott Megváltozott a nemzetközi környezet, a globalizációról ma már elég sokat beszéltünk, ugyebár egyre több új globális szereplő lép be a világpiacra, Kínát, Indiát kell itt emlegetnünk, és ez hatást gyakor Európára. Beszéltünk itt a biológiai sokféleségről, a természeti erőforrások védelméről, ezeket mind figyelembe kell venni ebben a bizottságban mi olyan pozíciókat szeretnénk itt foglalkozni, amely az élelmezés, a természeti erőforrások védelme és az egészség védelmével függenek össze. Ezek a legfontosabb tértelek, és ezeket nagyon világosan kell látni. A saját véleményemben megpróbáltam lefedni ezeket a területeket. Persze természetesen a korlátok miatt ezt csak részlegesen tehettem meg. Éppen ezért nagy érdeklődéssel vállom a hozzászólásokat, és a továbbiakban is nagyon szívesen szeretném még ezt a véleményt tartamilag kiegészíteni. Az első pontban Ugyebár megemlítettem, hogy a kapnak 2013 után élelmiszer célkitűzéseket kell követnie, és fenntartható mezőgazdasági termelési formákat kell követnie, amelyek energiatakarékosak, új típusú energiahasználatra van szükség, tudatosan kell takarékoskodni az energiaforrásokkal, és csökkenteni kell tudatosan a vegyszerek használatát. Tudjuk azt, hogy az ökórendszereket nem szabad ennek következtében veszélyeztetnünk, kockáztatnunk, és az egyetemekkel karoltva kell a megfelelő megoldásokat megtartani. Korlátozni kell a talajeróziót és a vízkészletek tovább szennyezését ezeken a területeken látunk itt még további ö, optimalizálási lehetőségeket. Gondolok itt konkrétan a, mez, a vegyszerek használatára, hiszen látjuk, hogy 2020-ig van egy szükség, szükség van egy intelligens, fenntartható növekedési program kialakítására a mezőgazdaságban is. A mezőgazdaságnak nem csak termelékenynek, hanem környezetbarátnak is kell lennie, a mezőgazdaság nagyon sok területen megváltozott, nem indulhatunk ki abból, hogy egy gazdálkodó saját maga és a következő generáció érdekében termel, és nem csak ezért kell ügyelnie a talajminőség megosztására. Itt a rövidtávú profit érdekek semmiképpen sem írhatják felül a hosszú távú környezetvédelmi érdekeket. Szükség van egy új típusú gondolkodásra. Ebben a szempontból nagyon jó kezdemény kezdeményezések születtek, de ezeket tovább kell folytatni. Szükségünk van az átláthatóságra és a biztonságra egyaránt, de nem csak a mezőgazdaságban, hanem a mezőgazdasági munkahelyeken is ahogy ezt olasz biztos úr már el is mondta, mi a, mi a természettel akarunk dolgozni az emberek érdekében. A kap nem csak egy olyan terület, amely sok pénzt vesz igénybe, hanem hosszú távon fenntartható módon biztosítja mindannyiunk jövőjét szükség van arra, hogy, a mező, hogy az e- környezetvédelmi előírásokat betartsuk teljes körűen, és ez akár a, a prémiumok kifizetésének csökkentését is eredményezheti. Még egy dologgal szeretnék foglalkozni, és az árnyék jelentős tevő is foglalkozott ezzel a kérdéssel, hogy szükségünk van további lépésekre a klíma, az éghajlatváltozás érdekében az előbb elhangzott ugyebár egy mondat a bizottság részéről a a lakosság túlnyomó többsége támogat bennünket, ezért biztonságos talajon haladunk előre. Ugyanezt kell látnunk, és ez nem csak a GMO-knak a mezőgazdaságban való alkalmazására vonatkozik. Itt a lakosság bizalmának bizalmát élvezük, éppen ezért ennek megfelelően kell eljárnunk, és el kell gondolkodnunk arról, hogy támogassuk azt, hogy ne használják a GMO-kat, illetve, illetve a kifizetéseket is ennek, ettől tegyék függővé. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen Karin Kadenbachnak. A következő hozzászóló Sandrine Bellier. Először is szeretnék köszönetet mondani Kadenbach asszonynak a véleményért, Köszönöm, hogy azt is köszönöm, hogy azt a kívánságot ö, ö, ö, annak a kívánságnak adott hangot, hogy 2020-ig eh, a környezet és az egészség eh, követelményeit figyelembe vevő eh, szabályozás szülessen. 2010-ben a bizottság ilyen irányban akarta a közös agrárpolitikát megreformálni. A környezetvédők számára ez az opció elfogadhatónak tűnt. Nem titkolom, hogy örülünk amikor megállapíthatjuk, hogy a e, raportőr asszony, Bach asszony a e, véleménytervezetet teljes mértékben beépítette a, e, az elaborátumába. Sajnos a véleményből bizonyos olyan pontok hiányoznak, amelyeket szeretnénk, hogyha szerepeltek volna benne, mert lényegesnek tűnnek fel a szemünkben Öt pontról beszélek, amelyeket érdemes volna a megerősítés szempontjából bevenni ebbe a véleménybe, és Szato Assi kollégám nevében is szeretnék nyilatkozni, aki ma előtt nincs itt, hogy a hetedik módosításhoz tennék egy javaslatot. Tehát amit a jelentés megerősítése céljából kívánnánk bevenni az, hogy a kisgazdálkodók egyszerűbb és specifikus támogatásban részesülnek, a verseny, részesüljenek a versenyképességük és a vidéki életforma életek képességének megerősítése céljából. Úgy gondolom mindannyian egyetértünk abban, hogy a környezetet is nagyobb mértékben figyelembe kell venni, mint azt az intenzív gyakorlatok során láttuk. Valamint azt is szeretnénk, hogy a véleményben újra kifejezésre jutassuk a támogatásunkat az új közös agrárpolitika támogatása irányában, amely a speciális gazdálkodók támogatását is magában foglalja, a magas hozzáadott értéket termelő, az extenzív módon termelő, illetve a Natura 2000 keretében termelő gazdálkodók érdekében. A jelenlegi intenzív módszereknek negatív kihatásuk van az állati jólétre, az állatok egészségére és az élelmiszerbiztonságra. Azt kérjük tehát, hogy a közös agrárpolitika során, ahol a környezetbarát technológiát és egészségvédő technológiát az állatok érdekében is világosan kifejezésre juttassuk véleményünkben. Tehát nyilvánvalóbb támogatást érdemel a biológiai gazdálkodás támogatása, valamint szeretném, hogyha emlékeztetnénk arra, hogy a biodiverzitás, a biológiai diverzitása a termelt fajtáknak és az, és az állatoknak hozzájárul a nagyobb élelmiszerbiztonság kérdéséhez, a természet egészségesebb voltához, és azon gazdagság, természeti gazdagság megőrzéséhez, amelyeket a termesztett növények és a tenyésztett állatok keretében a gazdas, mezőgazdaságban találunk. Az eltérés a környezetvédők és a többiek között abban áll, hogy a mezőgazdaságot véleményünk szerint nem szabad a széndiokszid adásvételbe bevonni. Ez problémát okoz, véleményünk szerint nem szabad részt venni egy olyan rendszerben, amely a spekulációt bátorítja az élelmiszerek vonatkozásában is, és ez a megközelítés azt jelenti, hogy a mezőgazdaságba is a széndiokszid üzletelésbe bevonjuk, ez kockázatot jelent, annak kockázatát, hogy megerősödnek a, speciál, a spekulációk az élelmiszerekkel kapcsolatban is, és úgy gondolom, ismétlem, hogy a környezetvédők ezzel energikusan szembe helyezkednek. A következő pont, magam és kollégák nevé, kollégám nevében az, hogy azon mezőgazdasági gyakorlatot is figyelembe vegyük, amelyeket a Balti-tenger környékén gyakorolnak. Ez a világ egyik legszennyezettebb része. Itt mindazon elemmel foglalkozni kell, amelyeket a környezetvédő képviselőcsoport módosító indítványokkal kíván megváltoztatni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Belié asszony. Most pedig Elena Antonescu-nak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindjárt tisztában vagyunk azzal a potenciállal és azzal a létfontosságú szereppel, amelyet a mezőgazdaság betöl, betölt a környezetvédelem és az éghajlatváltozás vonatkozásában, de összefügg ez a népegészségügyi kérdésekkel is. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy amikor mezőgazdaságról beszélünk és a kap jövőjéről beszélünk, akkor a kulcs szó legyen az egyez az egyszerűsítés és az innováció. Azt hiszem, hogy szükség van ezeknek a politikai eszközöknek a hangsúlyozására, amelyek nem tesznek további terheket a gazdálkodók vállára, hiszen a gazdálkodók helyzete már amúgy is elég nehéz. Úgy gondolom, hogy a kapnak átláthatóbbnak és egyszerűbbé kell válnunk annak érdekében, hogy a szakpolitikai célok és az adminisztratív terhek között egyensúlyt tudjunk teremteni. Szükségünk van biztonságos, jó ételekre, a környezetvédelemre, a helyi gazdaságokra, gazdaságok konszolidációjára, és úgy gondolom, hogy foglalkoznunk kell azzal a tényel is, hogy minőségi és tápláló élelmiszerekre van szükségünk. Amikor mezőgazdaságról beszélünk, úgy hiszem, hogy ne kizárólag a technológiai megoldásokra összpontosítsunk, vagy technológiai vitákra, hanem Vegyük azt is figyelembe, hogy milyenek a fogyasztási szokások, a hulladékgazdálkodási kérdések, biodiverzitás, egészségügy, a környezet védelme. Ezek is olyan szempontok, amelyekről nem szabad megfeledkeznünk. Ezek az elképzeléseket majd bedolgoznám azokban a módosító indítványokban, amelyeket be kívánok nyújtani. Köszönöm köszönetet mondok. Antonescu asszonynak és Klász úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy kaptunk egy olyan irányt, amelynek alapján tudunk orientálódni, és egy gond, kiindulási gondolkodást tesz lehetővé viszont nagyon gyorsan elfelejtettük azt, hogy Miért van szükség a kap reformjára, a kap jelentette Európa alapját sok esetben, a kapot már többször is reformáltuk, méghozzá abból a célból, ahogy ez Antonescu kolléganőm részéről is elhangzott, hiszen a mezőgazdaság élelmiszereket állít elő, ő táplál bennünket, egészséges élelmiszereket állít elő, ebből a szempontból Európa nagyon szigorú, megtartja a, kultúrá, a kultúrtájakat, és nem utolsó sorban a mezőgazdaság munkahelyeket is teremt, ezt sem szabad alaértékelni. Ebben a a struktúrában éveken keresztül az európai agrárpolitika keretében jártunk el, és támogattuk a különféle célterületeket, ezeket a támogatásokat nagyon visszavettük, és a kap teljesítményeit is folyamatosan eltérően értékeltük. Ma a környezet áll a érdeklődés középpontjában, illetőleg a kultúrtájak megtartása, az egészséges élelmiszerek és a munkahelyek megtartása. Tudjuk azt, hogy a GDP 4%-a, amely természetesen nem túl nagy szám, de azt hiszem, hogy egészséges eh, életfent, életvitel nélkül eh, és éppen ezért nem csak a GDP alapján mérhetünk. Úgy gondolom, hogy ez kell, hogy a legnagyobb célunk legyen, hogy meg tudjuk tartani az egészséges mezőgazdaságot, és ennek alapján tudjunk eljárnunk. Tovább további kérdésekre merülnek itt föl, nem csak egyre nem csak folyamatosan csökkentenünk kell a mezőgazdaság támogatását, más, eszközök, más eszközök is vannak. Nem csak arról van szó, hogy mindennek még egészségesebbnek kell lenni, 19 különféle előirányzatot határoztunk itt meg élelmiszerekre, környezetek, környezetvédelemre, stb. Ez már mind létezik és mind érvényben van. Európa garantálja az egészséges mezőgazdaságot és élelmiszereket, ami mellett én szeretnék szólni, és a Környezetvédelmi Bizottságban ezzel foglalkoznunk kell, foglalkozunk a mezőgazd, a, a környezetvédelemmel, a gazdálkodók ezt tartsák be, és legyenek erre ellenőrzések. Minden németországi gazdálkodó tudja, hogy mit jelent az, hogy cross compliance, még akkor is, hogyha nem beszél angolul az Németországban miután föderalisztikus berendezkedési országról van szó, itt sokrétűek a szabályok. Nem tudom, hogy a bizottság hogyan képzeli el ezeket az ellenőrzéseket a jövőben. Ez egy érdekes kérdés. Hol vannak a különbségek jelenleg van-e egy nyomon követhető, összehasonlítható ellenőrzési módszer. Erre kéne valóban nagy hangsúlyt fektetni, annak érdekében, hogy a cross-compliance ellenőrzések az Európai Unióban valóban egy ellenőrizhető és fenntartható szinten valósulhassanak meg. Ez lenne a legnagyobb kívánságom a jelentéssel szemben az integrált mezőgazdaság irányába haladunk, ugyebár és éppen ezért kell meghatár, meghúznunk ezeket a célokat. Hogyha foglalkozni akarunk a biogazdálkodással, akkor további lehetőségeket kell teremteni. A konstrukciónak a pluszt kell hangsúlyozni mindazok felé, akik a biogazdálkodás mellett kötelezik el magukat a közös mezőgazdasági politikában. Na most, ami a hetes pontot illeti a széndiokszid kvóta kereskedelem vonatkozásában, hogy ez mennyiben szabad, bevonni, a, és hogyan függ össze a klímaváltozásba. Ez egy nagyon nehéz kérdés, itt még nincsenek pontos mérési lehetőségek. Úgy gondolom, részemről én ezt nem tudom támogatni, és ugyanez vonatkozik a 9-es pontosra, 9. pontra a GMO-k használatára a mezőgazdaságban és élelmiszerekben. Ez egy nagyon széles körű és önálló téma. Úgy gondolom, hogy ezt még más területeken is intenzív módon ki kell tárgyalni, tehát nem, mond, nem mondhatjuk egyet, nem intézhetjük el a dolgot egyetlen egy várrántással, csupán csak egy ilyen egyszerű kijelentéssel, itt további eh, helyeket és lehetőségeket kell majd alkalmazni. És Soros biztos úr is nyilvánvalóan így látja ezt a kérdést, további vitákra van szükség, és itt is a környezetvédelmi szemüvegen kell a kérdést megközelíteni úgy gondolom, hogy erre kell többek között koncentrálnia ennek a jelentésnek, tehát amink már van, azt ellenőrizzük jobban, annak érdekében, ugye, hogy valóban jó és hatékony jelentés szülessen meg a Környezetvédelmi Bizottság részéről. Köszönöm. Köszönöm Krista Klasznak. Ketten jelentkeztek még. Chris Davis az első. Köszönöm. A megjegyzésemet, megjegyzéseimet eh, Ulrika Mane eh, jegyzeteire alapozom, és az ő nevében is eh, köszönöm az előadónak az eddigi munkáját. Azt gondolom, hogy egyetértünk abban, hogy biztonságos élelmiszerellátást kell megteremtenünk, amely egészséges, és ezzel egy időben pedig a vidéki közösségek életminőségét is meg kell őriznünk. Ugyanakkor olyan dolgokkal is kell foglalkoznunk, hogy az állatok jólétét, életminőségét is biztosítjuk. Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy agrárpolitikánk befolyásolja a kereskedelmi politikánkat szegény országokkal, és a világban megfigyelhető élelmiszerárakra is hatással van. Amikor a kapot tárgyaljuk, akkor azt se felejtsük el, hogy milyen bürokratikus terhek alá kényszerítjük a gazdálkodóinkat. És legalább annyit érjünk el, hogy ez a bürokratikus teher nem növekszik. Van néhány jó példa is Európában a, arra, hogy gazdálkodók nagyon magas környezetvédelmi minőséget tudnak elérni tevékenységük során. Vannak sajnos rossz gyakorlatok is. Azt mondja az előadó, hogy a GMO-kat ne vegyük be ebbe a jelentésbe, mert más témákban foglalkozunk velük, az ALDE nem tudja támogatni a 9-es bekezdést, a 10-est viszont igen, amely arról szól, hogy a kutatási keretprogram pénzeit agrárkutatásokra is fel kell használni. Most pedig a saját személyes véleményem következik a támogatások kérdésében. Meg kellene fontolni, hogy egyáltalán fenntartsuk-e a jelenlegi kifizetéseket. Sokan azt mondják, hogy a kis családi vállalkozások, illetve farmok érdekében tesszük ezt. Különösen a franciák érvelnek így. De ha megnézzük, akkor ebben a tekintetben sem túl sikeres ez az akció. Én magam diákként Végeztem mezőgazdasági munkát Nagy-Britanniának egy mezőgazdasági régiójában, és ott 200 holdas földet művelt 5-6 ember, most ezret három ember. Ezt nem lehet leállítani, ezt a folyamatot. Franciaországban is ugyanezek a trendek figyelhetők meg. Csökkent a családi gazdálkodók aránya, és a zöld bárók kapják a pénzek nagy részét. Egész egyszerűen torzít ez a politika a, amikor a közvetlen kifejezetésektől a farmok támogatása felé mozdulunk el, akkor valójában a szabad piacot ássuk alá. Már most is magasak az élelmiszerárak, és ezek csak még magasabbak lesznek. Hogyha befejezzük ezt a támogatást, akkor csökkenni fognak az élelmiszer árak, mert nem támogatunk fenntarthatatlan tevékenységeket, de ez a vélemény egyébként még a saját frakciómat is megosztja, és tudom, hogy a házon belül kisebbségben vagyok. Köszönöm a jelentést. Eh, Köszönjük Davis úrnak. Most pedig Oresteros úr következik. Sí, grazie Presidente, eh, tanto ringrazio. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet mondok a jelentéstevőnek, aki jelentése előterjesztésével rendkívül fontos pontokra irányította rá a figyelmet. Szeretnék azonban utalni arra, hogy a tevő egyes pontokkal kapcsolatban pontosabban is fogalmazhatott volna. Tehát például annak érdekében, hogy garantáljuk a minőségi gazdálkodás, a hegyvidéki gazdálkodás, a környezetvédelem szempontjait, és hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentsük a környezetszennyezést, ez mind rend, rendben van, de ezzel párhuzamosan jó volna, hogyha a költségvetésünk legalábbis elérné a korábbinak az összegét, mert ha ez nem így van, akkor csökkennek a rendelkezésre álló és, és e célra fordítható összegek. A finanszírozás pedig 15-ről 27 országra növekedett, és a kap finanszírozásának csökkentése az országok számának növekedésével érzék, egyre érzékelhetőbbé vált, és hogyha nem akarjuk csirájában elfolytani a minőség növelését. A gazdák szívesen foglalkoznának a fenntartható gazdálkodással, de ehhez az is szükséges, hogy megfelelő finanszírozás álljon rendelkezésre. Szeretném kiemelni azt is, hogy az előadó egy újabb pontot vezet be, és itt kitérnék arra, amit kollégáim mondtak, a szakszerű gazdálkodásról. A rendelkezésre álló pénzügyi eszközökkel nagy befektetők felvásárolnak rendkívül jelentős területeket. Beszéltünk arról, hogy Franciaországban, Olaszországban hogy áll ez a helyzet. És a földterületeket vagy nem művelik meg, vagy alul művelik, mert a nagy befektetőknek nem az az érdekük, hogy termeljenek, hanem az, hogy birtokba vegyenek olyan területeket, amelyek hektáronkénti rentabilitást hoznak, jövedelmezőséget cégek, iparvállalatok, amelyek nagyon nagy földterületekkel gazdálkodnak. Nem szabad tehát megfeledkezni a gazdákról, akik a termékek minőségén is örködnek, és a szakszerű gazdálkodás elveit képviselik. Tehát a földalapú támogatás nem minden, a termelés a legfontosabb. Természetesen igyekednünk kell kizárni a spekulációt, hogyha a földalapú támogatást megőrizzük, akkor más tényezőket is be kell vezetnünk például a gazdaság helyzetét, elhelyezkedését, hogy például hegyvidéki területen található-e, erdős területen található-e, és így tovább. Figyelembe kell venni a, a növényvédőszerek alkalmazásának mennyi, mennyiségét, E, és nem csak a, a spekulációt kell támogatnunk, a föld alapú támogatás minden határon túl való szorgalmazásával. Ugye azt is meg kell néznünk, hogy hogyan jön létre a termelés, és különböző indikátorokat kell figyelembe vennünk, amelyek a minőségi termelést favorizálják, a minőségi gazdálkodást a végfelhasználó számára is ez az előnyes. Ez kell, hogy a célunk legyen, ez kell, hogy lebegjen a szemünk előtt. És Eh, annak lehetősége, hogy a hátrányos vagy halmozott, hátrányos helyzetű eh, eh, területeket, hegyvidéki területeket is támogassuk, vagy olyan területeket, ahol erdőségek vannak. Van természetesen olyan kockázat, hogy például a száraz fű vagy a száraz fa meggyullad, tehát tűzvészek keletkezhetnek, és számos tűzvész meg lehetett volna előzni, hogyha a terület minőségét figyelembe vették volna, és gondot viseltek volna rá. Tehát például a hegyvidéki területekre is ilyeténképpen kell gondot viselni. Ezek olyan célok, környezeti célok is, amelyeket az egészség érdekében, az egészségvédelme érdekében is figyelembe kell venni, nem szabad megkötekedni arról, hogy a szereket használó gazdák is szívnak levegőt. És a levegővel együtt mindezt beszívják, úgy, hogy a fogyasztóknak is jó legyen valami, és a gazdáknak is egyszer mind. Rossi. Rossi úrnak. Veszlon képviselő. Köszönöm, elnök úr, és hadd kezdjem azzal, hogy hosszasan lehetne beszélni a kap támogatásokról. De amit a 2020-as stratégia kapcsán mindenképpen tisztázni kell, az az, hogy milyen költségvetés áll majd rendelkezésre. Egy növekvő, versenyképes Európára van szükség, ami feltételezi azt, hogy kevesebbet költünk mezőgazdaságra, mint jelenleg. A környezetvédelmi kihatásokra kell elsősorban koncentrálni az agrárium, a mezőgazdaság környezeti következményeire. Nagyon sokféle módon befolyásolja a mezőgazdaság a környezetet és el tudnánk terelni a támogatásokat oly módon, hogy azoknak a környezeti következménye pozitív legyen. Például olyan módon, hogy bátorítanánk a megfelelő termény termesztését, a megfelelő klíma és talajkörülmények között, illetve olyan technikákat támogatnánk, agrártechnikákat, amelyeknek a, a, a környezeti hatása minimális. Igazolni kellene, hogy miért költünk olyan sok pénzt egy olyan tevékenységre, ami nem mindig igazolhatóan hasznos. Természetesen enni kell, és a mezőgazdaság az hozzátartozik az emberiséghez. De a, az adófizetők nem értem, hogy az adófizetők miért a termelőknek fizetnek, és miért nem csak a termékekért, amit aztán megvásárolnak. A, csak akkor támogassunk tehát agrártermelést, hogyha az környezetvédelmi szempontból is elfogadható. Köszönjük. Uszki úr kért szót. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, Köszönöm, elnök úr. Akkor csehül folytatom. Köszönöm. Azt gondolom, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy a kap a jelenlegi formájában nem fenntartható, éppen ezért meg kell változtatni. Két dologgal kell megküzdenünk. Az egyik a mezőgazdasági támogatások nem egyforma elosztása az EU-n belül, hogy értsék a példát, a cseh gazda, egy cseh gazda, csak mintegy 50%-át kapja annak, amit egy régi tagállamban tevékenykedő termelő kap. A másik dolog, amivel szembe kell néznünk, az, hogy az EU összköltségvetésének 40%-át eh, mezőgazdasági támogatásra küld, eh, költjük. Ez fenntarthatatlan, sőt, tovább megyek szerintem erkölcstelen is. Könnyű beszélni a környezetvédelemről, de azért lássuk, hogy mit tesz a támogatáspolitikánk. A támogatáspolitikánk megsemmisíti, elpusztítja az afrikai mezőgazdaságot. Egyik kézzel pusztítunk, másik kézzel segélyeket adunk Afrikának, és aztán az a segélypénz pedig gyakran eltűnik afrikai diktátorok zsebében. De hát ez a Környezetvédelmi Bizottság, és tudjuk, hogy az agrártevékenység játszhat mezőgazda, környezetvédelmi szerepet, mert az agrártevékenységnek van hatása a tájra. nem azt mondjuk, hogy mindent a piacra kell hagyni egy olyan környezetben, amit az elmúlt 50 év jelentősen torzított. A környezetvédelem, a tájvédelem, tűzvédelem, ezek azok a dolgok, amelyekkel nekünk foglalkoznunk kell, és az agráriumnak az ezekkel való összefüggése érdekelnek itt bennünket ebben a bizottságban. Köszönöm. Köszönöm. Uszki úrnak, most pedig az Európai Bizottságnak adnék szót. Santiago úr jött el hozzánk az Agri főigazgatóságról. Köszönöm, elnök úr, szeretem, szeretném megköszönni a Környezetvédelmi Bizottságnak hogy foglalkozik ezzel a témával, illetve Kadenbach asszonynak a jelentés tervezetét is megköszönöm. Egyértelmű, hogy a kap jövőjéről szóló vitában a jövő kihívásaival kell foglalkoznunk, és egyértelmű az is, hogy a környezetvédelem jelentősége növekedett. Volt tavaly egy nyilvános vita ebben a kérdésben, és erre reagálni akarunk mi is. Életképes élelmiszertermelést szeretnénk fenntartani, miközben fenntartható módon akarjuk kezelni a természeti erőforrásainkat is. Ez ennek a jelentésnek a fő célkitűzése is. 2020-ig terjedő stratégiával kell összehangolni a kapot. A kap teljesítményére a jövőben is oda fogunk figyelni, és több módon érhetjük ezt el. Az egyik az, hogy zöldé tesszük a direkt kifizetéseket, másik pedig átcsatornázzuk a klímaváltozás, az innováció, a zöldebb technológiák irányába a támogatásokat. Ha ezt a két dolgot megtesszük, akkor zöldebbé válik az EU területe, és közösségi eredményeket is realizálni tudunk. Felkészítjük a gazdálkodókat a jövő kihívásaira, ugyanakkor ellenállóbbá tesszük őket a környezetvédelmi nyomással szemben is. Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen zöld intézkedésekre van szükség ehhez, költség elemzéseket kell végezni. Természetesen fel akarunk készülni a jövő környezetvédelmi kihívásaira, ez az egyik legfontosabb, ugyanakkor egy hatástanulmány ebből a szempontból szükséges. Beszéltek a génmódosított termékekről is, az előző téma is arról szólt. A kapon keresztül mindezt nem lehet megoldani. A gazdálkodóknak természetesen az engedélyezett eljárásokhoz kell a jövőben is ragaszkodniuk, ez így fog maradni, a vita viszont folytatódik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kadenbach előadónak adom meg újra a szót köszönetet szeretnék mondani az élénk vitáért, és sajnos időbeli okokból a legtöbben sajnos nem tudtak jelen lenni vagy szót kapni. A cél mindenképpen az, hogy próbáljuk arról gondoskodni, hogy Európát tudjuk jól akatni, ez a legfontosabb de ennek alapján az is kiderült, hogy szükségünk van környezetvédelme, biodiverzitásra, fenntartható mezőgazdaságra, és ahogy itt elhangzott, hogy a indirekt földterület felhasználással kapcsolatban is lépnünk kell nem szabad megengedni, hogy a problémáinkat harmadik országokba helyezzük át. Olyan kultúrákra van szükség, amely munkahelyeket teremt a munka a mezőgazdaságban, mindezt oly módon, hogy a támogatási eszközöket igazságosan és kiegyensúlyozottan használjuk föl. A mezőgazdasági politika ebben a szinten, ahogy ezt az MV követelni, nem valós, lenne megvalósítható, hogyha a mezőgazdasági támogatási eszközöket nem megfelelően irányítanánk, ehhez egy megfelelő irányítási rendszerre van szükség, Szeretnék arra is rámutatni, bizonyos területek nem tartoznak a mi kompetenciánkba, állattartás, állatjóléti kérdés, illetőleg leegyszerűsítés. Ezek olyan területek, amelyek számunkra is fontosak, azonban nem lehetnek a mi feladatunk ebben a, az envi állásfoglalásban, véleményben. Még, még tudok mondani. A, kész, a készség ott van részünkről, hogy közös érdekeknek megfelelően befogadjuk a jó javaslatokat, nem tudom, azt hiszem, hogy aki, aki, azoknak mind reagáltam, akik itt maradtak még a terembe. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A határidő, a módosítások benyújtása március 21-e 12 óra. A szavazás ebben a bizottságban április 12-én lesz, a plenáris szavazás júniusban, ez év júniusában. És ezzel be is fejeztük az ülést erre a délelőtre, és most akkor a koordinátorok ülése következik, ami 11 óra 30-kor kezdődik tehát 11.30-ig felfüggesztjük a munkát, és